Good morning, everybody. Now try as soon as you can to find your seats because it's and today is a very long day. We have a lot of issues to, work through. Jó reggelt kívánok, hosszú napi rendünk van. Mielőtt bármit is csinálnánk, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy eh, tegnap nem foglalkoztunk az egyik eh, koordinátori napirendi ponttal, a vitatott eh, ajánlásokkal, tehát kéne, hogy maradjon idő délután erre. A koordinátorok ülésére, tehát ma délután 5 eh, óra 15-től kerül szó, sor, ami azt jelenti, hogy összefogottan kéne beszélniük, tehát megfelelő időben visszaadni a szót, és akkor rendben leszünk az idővel is. A következő döntések születtek a koordinátorok ülésén, megszületett a februári napirend, a 0051 petíció került át márciusra, és helyette a 841-es került a napirendre. Az 573-as márciusban lesz, és maraton polgármesterét pedig meghívják a petíciós ülésre. A 0841-esről korábban döntöttünk, mert sürgős volt, a francia hatóságoktól és a bizottságtól is kértünk információt, a többi vitatott ajánlásra ma kerül sor. Azt kérném tehát, hogy összefogottak legyenek azért, hogy ma délután körülbelül 5 óra 45-től sor kerülhessen a koordinátorok ülésére. Ami a B tételeket, napirendi pontokat illeti, ez írásban majd meg lesz. A német missziót tekintve megnéztük a program struktúráját, illetve az összetételét. A szakpolitikai tanácsadóktól azt kérem, hogy ne beszéljenek ilyen hangosan, mert zavarják az ülést. Kérem, hogy hallgassanak el. Everybody is looking at you at this moment. Mindenki önöket nézi egyébként. I to take your seat quickly. Kérem, hogy üljenek le. Fine. So, The second... Nos, a második tényfeltáró látogatás Famagusztára lesz két nap májusban. A Brexit nyilvános meghallgatás február 1-én lesz délután, és azt a Libe fogja közösen velünk megtartani. Ez egyébként elég sok munkámba került. Az ECI közmeghallgatással kapcsolatban, amit az AFKO-val együtt csinálunk, szintén elkészült, és tudomásul vettük a napirend tervezetet. Ami a kutatási programot illeti, e, úgy döntöttünk, hogy megtartjuk a korábban javasolt listát. A zöldek kérésére azonban egy tanulmány le lett cserélve az élelmiszerek, takarmányok, kozmetikai szerek címkézése című témával. Egy szóbeli döntésről is döntöttünk, e, illetve állásfoglalásról, a munkavállalók az ideiglenes szerződéssel, illetve kiszolgáltatott helyzetben dolgozó munkavállalók foglalkoztatási szerződéseiről lesz szóbeli kérdés. E, Valina asszonynak köszönettel tartozunk, mert e, vállalta, hogy Peruba utazzon a petíciós bizottság nevében, Renate Weberrel, és a titkárságtól további információt fognak kapni. Legalább két emberünk megy tehát, és tájékoztathatja a perui tárgyaló felett. Köszönjük még egyszer. Eh, a 2019-es munkaprogram, illetve jelentések eh, vonatkozásában eh, a témák az ECI munkacsoporthoz be kell nyújtani január 29-ig a programjavaslatot, illetve az ECA, a, bocsánat, a, a számvevőszék tagjairól is úgy döntöttek, hogy meghívást kapnak a Peti Bizottságba, és az előbb is a számvevőszékről volt szó. Ami a FATKA tételt illeti, napirendi pontot illeti, ott egy halasztási döntés született, a bizottság válaszára várunk. A koordinátorok tegnap úgy döntöttek, hogy a bizottsággal kapcsolatban maradnak, és gyors választ kérnek. Azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt a választ megkapjuk, ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan kell tovább lépnünk. A koordinátorok emellett tudomásul vettek bizonyos egyéb információkat is, amelyek írásban lesznek köröztetve. Nagyjából ennyi és akkor most következnek a szavazások. Today uh, around 10.30 10.30-kor eh, van egy elnöki bejelenteni való, 10.30-kor érkezik a marokkói parlament hét tagja, akik a petíciós bizottság munkája iránt érdeklődnek, és eh, ezért beülnek hozzánk. Ezt követően egy ebéd meghívás is van, és a marokkói képviselőkkel, hogyha érdekli önöket, további beszélgetéseket folytathatnak. Emellett Ausztriából vendégül látunk zöld gazdálkodókat, akik szintén érdeklődnek a petíciós bizottság munkája iránt. Most kérem, hogy mindenki hozza, illetve tegye be a szavazókártyáját. Adok egy percnyi időt. because of the grand Okay. Okay, okay, let's go. Welcome Mr. Wieland. Please insert your voting card. Wieland urat is köszöntjük, és kérem, hogy tegyék be a szavazókártyát, akkor kezdjük a szavazást. Van egy a állástervezet helyezett a kisebbségek védelméről hármas hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos hivatkozás első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as hivatkozás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F preambulum bekezdés két részben, mm, első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette ez, bocsánat, okafogyott lett így. Akkor O preambulum bekezdés két részben mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, második rész akkor kiesik, és megyünk tovább. Nem. Paragraph 11 in favor. 11-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es bekezdés, első rész. E, itt egy külön, ugye, külön szavazást tartunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem ezt érdemes ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. I open the vote, and the vote is now closed. Lezárom. And what happened? No, Presidenta. Valami történt a gépi szavazásnál? Megnyitom a szavazást. Cecilia. Lezárom a szavazást. Kérem, próbáljon meg egy másik gépet. Mindenesetre ettől függetlenül elfogadtuk akkor következnek a megosztott szavazások részenkéti szavazások első rész mellette ellene tartózkodók. Ezt is szerintem ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. And let's close the vote. Lezárom a szavazást. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A többi így okafogyott lett. 14-es bekezdés következik. A második része ugye ennek értelmében okafogyott, mondta, ismételte meg az elnök. 14-es első rész mellette, más, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os bekezdés. Először van egy külön szavazás mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most Két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A többi innentől kezdve okafogyott, a 17-es bekezdés következik, mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőriztetem. 17, es bekezdésről van. And we close the vote. Lezárom a szavazást, és egy szavazattal ezt eh, elfogadtuk, tehát eh, volt értelme ellenőrizni, és van egy szóbeli módosító is mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18-as bekezdés mellette, ellene tartózkodók, ezt is érdemes ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. And we close the vote. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 19-es bekezdés két részben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és következik a végszavazás, akkor ezt géppel csináljuk. Close the vote, and it has been approved. Good. És akkor ezt elfogadtuk, köszönöm szépen. Köszönjük. És akkor megyünk tovább az európai polgári kezdeményezésről szóló vélemény itt van. Jerik, önél szó. Köszönöm, elnök asszony. Before we give the floor to Jarek. Mielőtt Jarek megkapja a szót, kérem mindenkit, kérek mindenkit, hogy diszkréten távozzanak, és elegánsan, ha távozni akarnak. And that's it, Jarek, the floor is yours. Jó, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is el kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos, hogy beszélünk arról, hogy felülvizsgáljuk ezt a kezdeményezést itt ebben a bizottságban is. A főbizottság az az AFKO, és rajtunk kívül még a KULT készít véleményt. Az új ECI rendeletre irányuló kezdeményezést tavaly szeptemberben talá, fogadták el, és egy átfogó reformról van szó. A fő cél az az, hogy a polgári kezdeményezést eh, hozzáférhetővé, kevésbé terhessé eh, tegyük, és kihozzuk a legtöbbet, amit ki lehet hozni a polgári kezdeményezésből emlékeztetőül. A cél az volt, hogy a nyilvános vitát bátorítsuk és közelebb hozzuk a polgárokat az unióhoz. Azt szeretnénk, hogyha nagyobb mértékben vennének részt. A bizottság javaslatainak főbb elemei egybeesnek a tavaly júliusban a bizottságunk által elfogadott véleménnyel. Ennek igen örülök, és hogyha megnézzük, akkor az exkluzív kompetenciája a saját bizottságunknak az 54-es cikk által védve van. Nézzük akkor az Európai Bizottság javaslatait. Van ebben egy sor dolog, ezek közül a legfontosabbakra kitérek. Először is lesz egy eh, javítás eh, a részleges eh, regisztrációval kapcsolatban, a kezdeményezések részleges regisztrációval kapcsolatban, illetve az online platform és helpdesk eh, vonatkozásában is lesznek módosulások, amelyek segítik a szervezőket. Egy online aláírás gyűjtő rendszert fog létrehozni az Európai Bizottság, van egy javaslat arra is, hogy a részvételi korhatárt 16 évre szállítsuk le, és um, azt reméljük, hogy um, a kampányolók számára a kampányok életciklusát racionalizálni tudjuk, um, ők választhatják meg az aláírás gyűjtés kezdetének időpontját. Az új rendszer remélhetőleg az adat szolgáltatási kívánalmakat is tisztázza, tehát hogy az aláírók milyen adatot kell, hogy megadjanak. Reméljük, hogy nagyobb lesz a tudatosság, illetve az átláthatóság, és azt is reméljük, hogy a finanszírozással kapcsolatban is nagyobb lesz az átláthatóság. Az összes javaslat azt a fő célt szolgálja, hogy kihozzuk a legtöbbet a polgári kezdeményezésekből, mint a részvételi demokrácia egyik eszközéből. A saját tavalyi véleményünkben hasonló vélemények fogalmazódtak meg, és örülök annak, hogy a bizottság ezt átvette a 14-es cikke javaslatnak a közmeghallgatásos szakaszra vonatkozóan ehm, az Európai Parlament tehát célozza meg, és a mi bizottságunk exkluzív kompetenciájába tartozik, hatáskörébe tartozik. Eh, szerintem erre kell koncentrálnunk. Mi az általános véleményem erről a javaslatról? Hogy ezt már korábban mondtam, az Európai Bizottság javaslata befogadó jellegű, de mégis lehet rajta tovább javítani. Petíciós bizottságként exkluzív hatáskörünk van, kizárólagos hatáskörünk van a e, polgári kezdeményezésre kapcsolatos meghallgatások vonatkozásában ugyanakkor a véleményünk ennél kiterjedtebb lesz, mert e, hozzászólunk a technikai egyszerűsítésekhez, csak úgy, mint az eljárási egyszerűsítésekhez is. Jó ajánlásról van szó, vagy javaslatról van szó és a kiegyensúlyozott kihallgatás, mert bocsánat, kiegyensúlyozott meghallgatás kifejezés különösen fontos. A ház kellene, kell, hogy szervezze ezeket a bizottság meghívásával. A parlament, a bizottság és a tanács képviselői csak úgy, mint más tanácsadó testületek képviselői, illetve a különböző érdekeltek lehetőséget kell, hogy kapjanak arra, hogy részt vesznek ezen a meghallgatáson. Én eh, úgy gondolom, hogy a sikeres kezdeményezések láthatóságát javítani kell, tehát eh, közvélemény előtt nyilvánvalóbbá kell tenni ezeket a kezdeményezéseket. A javaslatom pedig az, hogy eh, legyen egy plenáris vita a sikeres kezdeményezések után, illetve egy állásfoglalás is. Én úgy gondolom, hogy a szervezők és szakértők utazási költségeit a meghallgatásra szintén finanszírozni kell. Jelenleg is ez történik a sima bizottsági meghallgatásoknál, nem érteném a különbséget, hogyha a polgári kezdeményezésnél nem így lenne. Emellett fontos lehet a tagállamokban e, egy vagy több fizikailag létező kapcsolattartó pont felállítása is, e, azt is tudnunk kell, és pont abból a célból, vagy abból az okból, hogy nem mindenki használ internetet, miközben azt akarjuk, hogy ezt az eszközt az összes polgár ismerje, és ehhez fizikai találkozási pontokra lehet szükség. Emellett van még egy vitatott kérdés is, amely már a tavalyi vélemény készítésünk során is felmerült. Van egy nyilvánvaló összeférhetetlenség a polgári kezdeményezéseknél. Jelenlegi formájában az Európai Bizottság kizárólagos hatásköre eldönteni, hogy befogadható-e egy kezdeményezés, szintén az ő hatáskörük regisztrálni a kezdeményezést, és aztán ők döntenek arról, hogy lesz-e annak bármilyen jogalkotási folyamánya. Tehát minden a bizottság kezében fut össze. Ehhez jön még az, hogy a bizottság akarja rátenni a kezét a meghallgatásokra is. Ez szerintem összeférhetetlen, és ezeket a hatásköröket jobban szét kellene osztani. Amit nem tudok, hogy pontosan hogyan tudunk elérni, mert a bizottság ritkán adja fel a saját hatásköreit, de mindenképpen rá kell mutatnunk erre az összeférhetetlenségre, és arra, hogy valamit csinálni kell, és elérni azt, hogy az összes hatáskör ne egy kézben folyjon össze. Köszönöm, ez elég észszerű ajánlásnak tűnik, mondja az elnök, és akkor most nézzük Mici árnyék előadót. Köszönöm, elnök asszony. Ez kétségtelen az egyik olyan kezdeményezés, amelyének már ideje volt, hogy valaki az asztalra tegye. Nem hiszem, hogy sikeresnek nevezhetnénk ezt az európai polgári kezdeményezési eszközt. Született néhány javaslat a változtatásra, ezek pozitívak, de úgy gondolom, hogy jelentős mértékben javítanunk kell a polgári kezdeményezés eszközét, hogy hasznos legyen, ne csak időpazarlás legyen, és néhány év múlva e, ne kelljen ugyanezekre a problémákra visszatérnünk. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy, az állam, hogy a polgárok, az európai polgárok e, e, jogait még jobban megerősítsük, és garantálnunk kell azt is, hogy a kezdeményezés terhes administratív terheit lecsökkentsük, bürokratikus terheket egyszerűsítsük. Ami a jelentést illeti, az egyik fontos tényező az az, hogy mennyi aláírásra van szükség. Jelen pillanatban az 1 millió, de mi lenne, hogyha 800 ezer lenne? Vagy mi van, hogyha 800 ezer aláírás van csak, akkor ezt figyelmen kívül hagyjuk. ahhoz, hogy költséghatékony és demokratikus legyen, találnunk kell olyan megold, valami megoldást, amikor egy, egy kezdeményezést jelentős tömegek aláírtak, de nem érte el pont az egymilliós határt mi van például azokkal, akik eh, eh, eh, külföldön élnek, és egy adott tagállamban dolgoznak, akkor ők nem írhatnak el az ő véleményeket figyelmen kívül hagyjuk. A bizottság ugye nyújt segítséget a polgári kezdeményezés szervezőinek, és nyilván a bizottság fordító szolgálata is segítséget nyújt, de azt hiszem, hogy pontosítani kellene, hogy az információ és az egyéb segítségnyújtás pontosan mit jelent. Ami azt illeti, hogy az egyes kezdeményezések jogi, jogi elfogadhatóságát ellenőrizni kell, illetve hogy mi a tárgya a kezdeményezéseknek, e, az esetleges e, elutasításoknak az indoklása, Mindezek a kérdések nincsenek teljes mértékben kifejtve, a polgárok ezekkel rendszeresen találkoznak. A következő kérdés ugye a szervezői csoportok kérdése. Vannak olyan helyzetek, amelyeket meg kell vizsgálni, különösen amikor bizonyos jogi személyek szeretnének a szervezői csoportban részt venni, és milyen úgy gondolom, hogy itt megint csak sokkal világosabb szabályozásra van szükségünk. Üdvözlöm a bizottság javaslatát az a kapcsolatban is, hogy kicsit rugalmasabban dönthessék el a szervezők, hogy mikor kezdik egy gyűjtik az aláírásokat, és képesek, lehetőség lesz a kezdeményezés részleges regisztrálására, illetve részleges módosítására, de még nem látjuk, hogy ez hogy fog működni egyelőre. Tehát csak néhány felvetésemet említettem volna meg, amikor a Peti Szakbizottság véleménye megszületik, akkor ahhoz is hozzájárulok még. Üdvözlöm az utolsó felvetést is, ami nagyon jónak tartok. A bizottság jelentős hatalommal bír ebben az ügyben, és úgy gondolom, hogy sokkal inkább egy az érintetteket felhatalmazó megközelítésre kellene áttérnünk lassan egyetértek jelentéstevővel. Elnök! elnökként én üdvözlöm ezt a fajta gyümölcsöző azonnal beinduló együttműködést, ez fantasztikus. Maria úr. Köszönöm. Először is Valész úrnak szeretnék gratulálni az itt alkalmazott megközelítésért. Egy észrevétellel kezdeném. Az Európai Polgári Kezdeményezés a participatív demokrácia egy alapvető eleme az EU-ban. Kívánatosnak tartottuk, hogy a demokrácia demokrácia ne csak közvetett választások formájában valósuljon meg, tehát nem csak képviselők útján, akik a polgárok érdekeit képviselik. Ezen eljárás a polgárokhoz fordul, ezért nem szabad, hogy bürokratikus elemeket tartalmazzon. A polgárok közvetlenül ki kell, hogy tudják fejezni a véleményüket. Hogyha akadályok merülnek fel ebben az eljárásban, akkor nyilvánvaló, hogy itt elhibázzuk a szerződésben megfogalmazott célt is. Lehetségesek érdekkonfliktusok. Volt alkalmam arra, hogy az Európai Parlament plenáris ülésén is szóljak, és Timmermans úrhoz fordultam, azt mondván neki, hogy nem szabad, hogy az Európai Bizottságnak túl sok hatásköre legyen ebben az eljárásban. A polgárok ugye elő, aláírásokat gyűjtenek, és fel akarják hívni a bizottságot, illetve nyomás alá helyezni, hogy kezdeményezést indítson. Ugye itt az előkészítés, az ellenőrzés, hogy helyes a kérelem, hogy van-e több, mint egy millió aláírás, hogy vajon ezek elegendő tagállamból érkeznek-e. Nos, ezt a munkát nem végezheti a bizottság, amely megvizsgálja, hogy mindez jogilag kifogástalan -e. Aztán az Európai Bizottság megint csak megkapja a mandátumot, hogy az adott jogalkotási javaslatot dolgozza ki. Én azzal a javaslattal éltem, hogy az Európai Ombudsman vegye át ezt a feladatot. Ez egy teljesen más eszköz, hozzá lehetne intézni a kérelmeket, és ő állapítaná meg, hogy mindez jogilag kifogástalan-e. És ezt követően az Európai Bizottság megkapja a mandátumot a jogalkotási javaslat kidolgozására. Vanessa azt mondotta, hogy ez nem lehet része a nyilvános meghallgatásnak, nem lehet a bizottság részéről befolyást gyakorolni. A bizottság az a testület, amelyhez a polgárok panaszaikkal fordulnak. Ami az eljárást illeti, az eljárást ugye egyszerűsítettük,

Nagyon sok polgár foglalkozott a TTIP-el, a vízügyi kérdésekkel, hogy a vízműveket nem lehet privatizálni. Ezt illetően nagyon nagy kezdeményezések voltak, de a dolgok nem ö, zajlottak megfelelően, voltak ugyan eredmények. De nagyon fontos itt a polgárok információ, tájékoztatása, akik nem ismerik a jogaikat. Először tájékoztatni kellene őket, ez egy alapvető dolog. Aztán ott van van a technikai segítségnyújtás, a szervezőknek a fordítások elkészítését illetően és más eljárások lebonyolítását illetően. Szerintem az erre irányuló javaslatok a helyes irányba mutatnak. Aztán a Mici asszony által mondottakkal kapcsolatban. Az európai polgári kezdeményezés a polgároké. A jogi személyiségek nem nyújthatnak be közvetlenül kérelmet, ugyan segíthetik a polgári kezdeményezéseket, adhatnak támogatást egy adott mozgalomnak, de ők nem lehetnek kérelmet benyújtók. A polgárok participatív demokráciáját kell ösztönözni, nem pedig az NGO-két, a jogi, személyes, jogi személyiségekét. Az NGO-k segíthetnek, hozzájárulhatnak az adott kezdeményezésekhez, de az aláírásokat a polgároknak kell megejteniük. Ez szerintem egy kulcspont. Itt az érdekkonfliktus kérdése. Segítenünk kell tehát a polgárokat. Aztán a 16-ost illetően én ezt egy helyes iránynak tartom a korhatár leszállítását. Köszönöm szépen. Egész. Köszönöm a megjegyzéseket, és úgy látom, hogy nagyon jó az együttműködés. Úgyhogy megadnám Káprasz úrnak a szót. Thank you, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönet volna úrnak is, és azoknak a kollégáknak, akikkel teljesen egyet is értek mindenben, amit elmondtak. De mint hogy árnyék vagyok itt, és ugyanennek a témának az árnyék vagyok az afkóban is, én mindig az árnyékban vagyok. E, ugye e, lassan már azt gondolom, hogy az életem is csak az élet árnyéka, az érdek tudja, majd megpróbálom ezt megpróbálok valahogy kitérni az árnyékból, és igazi életet élni, majd meglátjuk. Szóval, mint hogy az Afkana és árnyék jelentéstek vagyok ebben a témában, szeretném elismételni a fő érveket, amelyeket frakcióm fontosnak tart. Én magam részéről 13-at regisztráltam a kezdeményezés nagyon nem fogom ezeket megnevezni, e, nyilván hozzájárulnak az anyag javításához, de négy olyan kérdés van, amelyek szerintem nagyon fontosak. Ezek egy része egybeesik mindez, amit önök már elmondtak először is. A tárgyi hatája a kezdeményezéseknek. A bizottság szűkken szorosan fogalmaz, miszerint a kezdeményezés egyetlen része sem esik kívül, úgy az Európai Bizottság jogosultságain e helyett mi azt javasolnánk, hogy terjedjen ki minden olyan kezdeményezése, amely a bizottság azon jogosultságán belül esik, hogy javaslatot tegyen olyan jogi aktusokra, módosításokra, ezek visszavonására, amelyek az alapszerződéseket hajtják végre, vagy módosítják. Tehát szeretnénk egy kicsit kiszélesíteni megfogalmazást. Másrészt teljesen egyetértek kollégáimmal abban, hogy független testületre van szükségünk Eh, amely a regisztráció eh, jogi ellenőrzését végrehajtja. Eh, az, hogy ez az ombudsman legyen, vagy bárki más, ezt arról szívesen veszek részt vitában, de szükségünk van egy független testületre, és Valensza úr nagy, teljesen jogosan állt ki emellett. Harmadrészt, ha nagy dolgokat teszünk, de nem hagyjuk őket végre, nem teljesítjük ki őket, akkor nem sokat értünk nem sokat végeztünk. Nincs a bizottsági javaslatban változás. A frakciónk azt javasolja, hogy tisztázni kellene, hogy a bizottságtól javaslatot várunk, és meg kell fogalmazni a szöveget, úgy, úgy kell megfogalmazni a szöveget, hogy a bizottság részletesen magyarázza el az indoklását, amennyiben egy bármiféle felintézkedés meghozatalát visszatosítja majd az Európai Parlament e reakciója, itt sincs változás, a e frakciónk azt szeretné, hogy a plenáris vita és a szavazás e, egy-egy állásfoglalás kapcsán történjék meg, és javaslat szülessen arról, hogy miért is van szükség egy adott jogi aktus javaslatként való benyújtására, illetve hogy saját kezdeményezési jelentés szívesen akkor, hogyha a bizottság nem reagál. Tehát szeretnénk, hogyha az Európai Parlament proaktívabbá válna ezen a területen, javaslatokat készítsen a bizottság felé. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm Törri Hábrászolónak a felszólalást, és úgy tűnik, hogy nagyon érdekes ülésünk lesz ma, ami a frakciók csoport, csoport dinamikát illeti a különböző szakbizottságok között is többek között. Én úgy gondolom, hogy az lenne a feladatunk, hogy tökéletesítsük az együttműködést az intézmények között is. Ez persze nem olyan, mint a választások, hogy egy győztes visz mindent, hanem itt egyfajta alkú folyamatra van szükség. Kötelezettségek és felelősségek és örömök és sikerek szempontjából is. Megadnám a szót a bizottság képviselőjének, Rudiger úrnak, illetve, bocsánat, nem láttam a nevet, tehát akkor megadom a szót. Cecilia. Köszönöm, Cecília. Nos, ezen anyagjelentés tevő, árnyékjelentés tevőjeként szeretnék hozzászólni. Ahogy már a kollégek is elmondták, akikkel igencsak egyetértek, itt most néhány pontra irányítanám a figyelmet, amelyek nagyon fontosak számomra. Az első dolog, amit szeretnék előre bocsájtani az Európai Bizottság szerepét illetően, amelynek monopóliuma van a jogalkotási kezdeményezéseket illetően, és ez, ezen eszköz stabilitását veszélyeztetheti, tehát szerintem változtatni kellene a szerződéseken, hogy az európai polgári kezdeményezésnek valódi ereje és méltósága legyen és a jogi ö, megkülönböztetésre vagy mélegelésre irányuló hatáskört, amivel most a bizottsági rendelkezik, azt meg kellene szüntetni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy szerintünk fontos azt is kiemelni, hogy a kezdeti nyilvántartásba vétel a polgári kezdeményezést illetően, tehát ennek az elfogadhatósága az egy teljesen módon kezelendő. Ugye itt van az Európai Bíróság ítélete a Stop TTIP-ről, a nagysebességű vasút megállítására irányuló kezdeményezésről, ahol is felmerült, hogy fontos a demokrácia ezen elvét és a lehető legkiterjedtebb részvétel elvét érvényesíteni, ez szerepelt az Európai Bíróság ítéletében. Ez fontos dolog, amit ki kell emelni, és ezzel kapcsolatban módosítókat fogunk persze benyújtani. A polgári kezdeményezés irányulhat a szerződések módosítására is, tehát az Európai Unió primár jogára, Szerintem ezt befogadhatónak kell tekinteni, ezt már elmondtuk. Hogyha elutasítás történik, akkor a bizottság nem szolgáltathat egy egyszerű indoklást, ahogy most történik, ha elutasításra kerül sor, akkor világosan meg kell indokolni ennek okait. Ami pedig az aláírásgyűjtést illeti, itt azokkal is foglalkozni kell, akik nagy nehézségekkel küzdenek, tehát szerintem 18 hónapra ki kell terjeszteni ezt a határidő keretet. Az elhangzottak többi részével egyetértek, és bizonyos vagyok benne, hogy remekül együttműködünk majd ezen a dosszién. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Valina asszony szeretne felszólalni? Jó, akkor a bizottság képviselője Bogart következik. Thank you, uh, madam. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Mindenkinek köszönöm a megszólalást uh, a jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőknek, akiket uh, lehetőségem volt annak is meghallgatni. Először is tulajdonképpen közös célunk van, nevezetesen, hogy ez az eszköz, a polgári kezdeményezés hozzáférhető, eh, administratív szempontból kevésbé bürokratikus eh, és könnyebben kezelhető legyen a szervezők és a támogatók számára. Másrészt, hogy elérje a polgári kezdeményezés eszköze azt a célt, amit eh, a polgári részvétele kapcsolatban feladatául szabtunk. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik ilyen számú módosítást nyújtottak be, szívesen tárgyalunk ezekről bilaterális módon is. Teljesen egyetértek az elnökkel abban, hogy ez itt egy vita most a társi törvényalkotók között. Természetesen ebben segítséget nyújtunk, és ez a szerepünk is. Nyilván megfogalmazva azt is, hogy hogyan látjuk mi a saját szerepünket, mint az alapszerződések őre. De ebből legyek még részletesebben is. Hangsúlyozni akartam azt is, hogy nagyon sok olyan elem van, amelyet nagyon szívesen részletezünk, és tudom is, hogy jövő héten lesz egy ülés kedden, ha jól emlékszem, kedd délután. Tudom, hogy az AFKO szervezi, és ezért a parlament kezében leszünk majd de a lényeg az az, hogy egy részletesebb cikkenkénti tárgyalásra kerül majd ott sor. Tehát akik ezzel a dossziéval foglalkoznak, azok felteszem részt fognak venni. És nyilván a parlament saját szervezése és logisztikája függvényében részt tudnak venni ezen majd. Nagyon örülök, hogy mind a tanács és a parlament a közös nyilatkozatok kulcselemeként fogalmazták meg ezt a témakört, és ideális esetben évvégéig el tudunk készülni vele, hogy január 1-ével, 2020. január 1-ével legkésőbb hatályba lépjen az új rendszer. Nagyon örülök annak, hogy a pozitív elemeket is kiemelték. Két percet szánnék erre is legalábbis, hogy hangsúlyozzam, hogy a bizottság hogyan gondolkozik. Itt ugye a regisztráció és az utógondozás, a follow-up kérdése, a központi kérdés. Bizottsági munkatársként és polgárként úgy gondolom, hogy itt az összeférhetetlenség kérdése nem megfelelően került megfogalmazásra. A bizottságnak kötelességet a vállalásait teljesíteni. Két eleme van itt az ügynek, amit fontosnak tartunk. Az egyik a bizottság az EU-s joganyag, EU-s vívmányok és az alapszerződések őre. December 12-én ezt ugye külön is külön nyilatkoztatunk ezzel kapcsolatban. Tehát a bizottságnak eh, először is el kell döntenie, hogy eh, adott esetben a hatáskörébe esik-e a döntés, tehát nem automatikusan eh, tehát a bizottság ezekkel a hatalmakra fel lett hatalmazva automatikusan, és nyilván meg kell tudnia ítélni, hogy valami hatáskörébe tartozik, vagy nem. Eh, ha valaki más értékelné ezt, és eh, eh, eltérő véleményre jutna a bizottság és ez a kül, különálló fél, akkor abban nyilván viták lennének. Másrészt ugye a kezdeményezés jogkérdése nyilvánvaló, erről már beszéltek kollégák, ez nem a bizottság hatásköre megvitatni azt, hogy a szerződést meg kell -e változtatni, vagy nem. Minden esetre az a polgári kezdeményezés vonatkozó jogalkotás keretén belül nem lehet az alapszerződéseket megváltoztatni, vagy azok megváltoztatására szabályokat hozni. Ez nyilvánvaló jogi alapelv. Úgy gondolom, hogy ezt minél hamarabb meg kell vitatni, ezt a megfogalmazást ebből a szempontból. Ami a kezdeményezések regisztrációját illeti, mi itt a pontos kérdés? Ugye Eh, a kezdeményezések értékelése és regisztrációja nagyjából ugyanaz, hiszen az értékelés az elsődleges, és ennek a vég, végső aktusa a nyilvántartásba vétel. Eh, és a nyilvántartásba vétel alapja az, hogy a kezdeményezés eh, jogilag befogadható vagy nem. és hát szeretnénk egy egyszerű, gyors eljárást létrehozni, és elben reméljük, hogy minden kezdeményezés, akár teljes egészében, akár részében nyilvántartásra vételre kerül. Eddig egyetlen kezdeményezés került eddig csak elutasításra, az az Állítsuk meg a brexit nevű kezdeményezés volt. Úgy gondolom, hogy mindannyian könnyen fölfogjuk azt, hogy ez a kérdés nem a bizottság hatáskörébe esik, tehát nem lehetett megfontolni. Hogyan is folyjon ez egy gyors regisztráció? Ez egy két hónap, maximum két hónapos folyamat lenne. A kezdeményezés azonnali fordításával utána lenne egy következő három hónapos időszak, amelyen belül a szervezők meg tudják szervezni a kezdeményezést, és ezzel tudják javítani a sikereket, az, hogy mennyire számíthat sikerre majd a kezdeményezés. Kulcsfontosságú az, hogy a bizottság hivatalos törvényes döntést hoz, amelyet azonnal végre is hozunk, végre is hajtunk a szervezők viszont jogorvoslatot kereshetnek. És úgy gondolom, hogy itt a részleges regisztráció lehetővé tétele is egyfajta garanciás biztosíték ennek a folyamatnak a, a működőképességére. Nagyon fontos a kollaboratív platform, a bizottságtól független jogi tanácsadás, olyan szerv, akihez a szervezők fordulhatnak még a regisztráció előtt, és megkérdezhetik, hogy mit gondolnak a jogalapról, mit gondolnak a, a siker esélyéről, mit gondolnak a tárgyi határól, és um, ha ennek tisztázása után a bizottságnak még mindig aggájai vannak az a kapcsolatban, hogy a kezdeményezésnek csak egy része esik el a bizottság hatáskörébe, vagy teljes egésze, akkor egy hónapon belül a bizottság tájékoztatja a szervezőket arról, hogy milyen megfontolásai vannak az anyaggal kapcsolatban. És lehetőség van az új értékelés, újraértékelésre, és ezután nyilván a szervezők teljes szabadságában áll, a kezdeményezésnek az átalakítása. Ezt nem a bizottság diktálja, hanem a bizottság csak tanácsot ad az a kapcsolatban, hogy mennyire látja befogadhatónak az adott kezdeményezést, és a szervező pedig dönthet, hogy akkor most finom hangolja-e azt, vagy nem. Végül, ugye egy kivételével minden ö, ö, kezdeményezésnek a nyilvántartásra vételére sor került idáig, ahogy ezt elmondtam. A bizottság na két fontos szerepe van csak tehát, amelyeket az, amelyek az alapszerződésekből származnak. Az egyik az, hogy léphetünk, vagy nem léphetünk, másrészt pedig a adott kezdeményezés kapcsán eljárhatunk, vagy nem járhatunk el. Ha ezeknek a mélyebb vitájára kerül sor, akkor úgy gondolom, hogy erre kész vagyok, de szerettem volna előre bocsátani mindezeket, hogy, és hát nyilván a bizottság kezdet tulajdonképpen meg van kötve a e, európai polgárok elvárásai és az alapszerződések rendelkezései e, következtében, de ezen belül mindent megteszünk. Elnök, ez teljesen világos köszönöm szépen, és úgy gondolom, hogy vissza szeretném adni a szót saját e, jelentéstevőnknek, Vanessa úrnak, hogy röviden felszólaljon. Well, I'm very grateful. Köszönöm, nagyon örülök annak, hogy kollégák hozzászóltak ehhez, és ilyen egységesek vagyunk, annak is örülök, hogy mindenki hasonlót gondol erről a témáról. Egy picit ellenvetéssel élnék a bizottság által elmondottakra. A bizottság hatásköre a szerződésből vezethető le, és vannak kizárólagos hatáskörök, amelyek a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban a bizottság részére vannak biztosítva. A bizottságunk úgy érzi, hogy ezt a helyzetet meg kell változtatni. Tehát nem helyes az, hogy az Európai Bizottságnál legyen az összes hatáskör. Itt rá kell mutatni arra, hogy a polgárok kezdeményezési joga, hogy elérjenek egy jogalkotási változást, és ez nyilván a bizottság feladata lenne, nos, az ilyen igyekezetet, az ilyen kezdeményezést nem helyes, hogyha a bizottság elemzi, eh, illetve értékeli és dönt ebben. A szerződés alapján sajnos ez így van, és nagyon keveset tehetünk ez ellen, legfeljebb megpróbálhatjuk meggyőzni az Európai Bizottságot abban a reményben, hogy ez sikeres lesz. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a jövőben is marad ez a nagyszerű együttműködés. Köszönöm. És én biztos vagyok benne, hogy Járek, te vagy a, ön a legalkalmasabb arra, hogy a bizottságot eh, meggyőzze. Eh, ehhez sok sikert kívánok a raportőrrel, a többiek együtt. Eh, gondolom, hogy valami nagyon jó kis anyagot fognak összehozni. Nyilvános meghallgatásra február 21-én lesz kerül sor. Március 1-ig lehet benyújtani a módosítókat. Köszönöm mindenkinek. És akkor most szeretnék üdvözölni eh, petíció benyújtókat. Az első petíció, amiről szó lesz, az a 689 per 1998. A legrégibb eh, érvényben lévő petíciónk. Eh, éppen közelmúltban foglalkoztunk azokkal a petíciókkal, vagy beszéltünk arról, hogy egyes petíciók nagyon régóta foglalkoztatják az intézményeket. David Petrinek adom meg a szót, aki annak idején majdnem 20 éve benyújtotta ezt a petíciót. Eh, öné a szó. Madam Chairman, thank you very much. Köszönöm, eh, elnök úr köszönöm a bizottságnak a kitartását. Nem csak a legrégibb ügyről van szó, hanem a legnagyobb nemzetiségen alapuló tömeges diszkriminációs eset az Európai Unió történetében. A Financial Times-ban megjelent egy levél arról, hogy milyen döntést hozott a kasszációs bíróság, a semmitőszék Olaszországban. Ezek a semmitőszéki ítéletek az Európai Unió bíróságának döntéseit értelmezik újra. Ezeket az ügyeket az Európai Bíróságra kellett volna utalni, de nem voltak hajlandók erre, és ezzel megkérdőjelezik az európai jogrendet. 1989-ben volt az első javunkra szóló ítélet, majd 2008-ban a legutóbbi eh, Nancy Delay belga lektor esetében, aki a Firenzei Egyetemen dolgozott. Az olasz törvények eh, négyszer változtak meg, legutóbb 2017-ben, de a diszkrimináció megmaradt. Én elkészítettem egy eh, táblázatokból és fizetési értesítőkből szálló, szóló, illetve azokat tartalmazó eh, táblázatot és függeléket. Eh, visszatérnék most erre a 2008-as belga ügyre, amelynek folyamányaként kihívást intéztek az Európai Unió jogrendjével szemben. 2008-ban az Európai Bíróság leírta, hogy hogy hogyan lehetne megakadályozni az illegitim, az illegális diszkriminációt Nancy Delay ellen. Ugyanis ő egy kutatói fizetésre lett volna jogosult. 2017-ben ezt alkalmazta is a az olasz fellebbviteli bíróság, és ezzel véget is kellett volna, hogy érjen a történet, de nem 8 évvel később, tehát 2009-ben és 8 évvel később a semmitőszék visszatért egy olyan ügyre, amelyben az Európai Bíróság már döntést hozott. 2017 e, novemberében a Firenzei Egyetem ezen felbátorodva 38%-kal csökkentette Nancy Delay fizetését e, Isabel Monet, francia oktató, aki Bolonyában dolgozik, szintén fizetési íratokkal tudja igazolni, hogy 1993-ban 868 eurónyi lira fizetése volt, és most pedig 857 eurót kap, ami azt jelenti, hogy 59 eurót kap, ami azt jelenti, hogy 7 euróval kevesebbet, mint eh, eh, évtizedekkel ezelőtt. Úgy tűnik, hogy a bolonyai folyamat a bolonyai egyetemet eh, nem érintette. Sergio Cofferati egy kérdést nyújtott be a bizottsághoz ezekhez ezekkel kapcsolatban. A különböző európai bizottsági tisztviselők Barniertól Junckerig azon vitatkoznak, hogy az európai bíróság fennhatóságából el tud-e menekülni Nagy-Britannia Brexit-tel. Ehhez képest az olaszok nem tartják tiszteletben a törvényeket. Verhofstadt úr azt mondta a Brexit-tel kapcsolatban, hogy a polgárok jogait messze menőkig tiszteletben kell tartani. Az Európai Tanács 2017-ben kijelentette, hogy nem diszkriminatív garanciákra van szükség, hogy a polgárok élni tudjanak a jogaikkal az igazgatási eljárásokban. Én azt remélem, hogy a petíciós bizottság nyomást gyakorol a tanácsra és az Európai Bizottságra annak érdekében, hogy egy tagállam, Olaszország végre hagyjon fel azzal, hogy diszkriminál minden más tagállam állampolgáraival szemben. E, én pedig önnek köszönöm, mondja az elnök. E, a bizottság képviselője itt van, Rávó asszony, vagy Perez Flores úr. Thank you, Mrs. Chairman. Köszönöm Rabó asszony valójában nincs itt, mert beteg ma. Megpróbálok válaszolni erre a tényleg nagyon hosszú múltra tekintő ügyre, ahogy ön is mondta. Valójában ez az egész ügy akkor kezdődött, amikor én még nem is dolgoztam az Európai Bizottságnál. Kezdeném azzal, hogy az Európai Bizottság eh, folyamatosan nyomon követi ezt az ügyet eh, 2004-ben a bizottság Olaszországot a bíróság elé citálta, az Európai Bíróság elé citálta. Az Európai Bíróság úgy döntött, hogy még ha Olaszország nem is teljesítette a bíróság döntését, nincs jogsértés, illetve az megszűnt. Ehm, ehm, a bizottság ezt tudomásul vette, és azért térek most vissza ezekre a történelmi tényekre, mert szükséges megértéshez. Ezt követően született a Gemini törvény Olaszországban, amely Gemini törvény, amely egyfelől azt mondta, eh, hogy eh, értelmezni kell, és értelmezte is a korábbi jogszabályokat, Másfelől viszont az európai bíróságokon leállította az összes folyamatban levő ügyet. Az Európai Bizottság megvizsgálta a diszkriminációra vonatkozó első részt, és arra a következtetésre jutott, hogy nem bizonyítható a diszkrimináció. Egy jogsértési eljáráshoz eh, ugye a bizottságnak kell a rajtunk van a bizonyítási teher a bíróság előtt. A bizottság eh, megállapította, hogy ezen a területen nincs jogsértés Másfelől viszont a hatékony jogorvoslat vonatkozásában az Európai Bizottság felvette a kapcsolatot az olasz hatóságokkal, és ezt a bizottságot is tájékoztattuk arról az elmúlt időszakban, hogy Eh, arra próbáljuk rávenni az európai, bocsánat, az olasz hatóságokat, hogy hozzanak egy megfelelő döntést. Olaszország egy új törvényt hozott, erről önöket tájékoztattuk, még amikor a törvény tervezett volt. Most, hogy a törvényt elfogadták, az Európai Bizottság vizsgálja ezt a törvényt, és írásban fogjuk önöket tájékoztatni az elemzésünk eredményéről. Ezt mondtuk legutóbb is. Legutóbb még csak törvénytervezet volt, most elfogadták, és ezt vizsgáljuk, egyelőre csak ennyit tudok mondani. Very, very good. Now let's see. Köszönöm. Van-e más képviselő, aki szeretne ehhez hozzászólni? Tessék. Um, thank you, um, madam. Köszönöm, elnök asszony hogy lehetőségét biztosít számomra, hogy ma délelőtt ehhez a témához hozzászóljak. Azok, akik eh, eh, nek jó szemük van, azok tudják, hogy nem Curtin Darling vagyok. Eh, a képviselőnő most Londonban kell, hogy dolgozzon. Helyette vagyok itt. A az 1917. júliusi eh, olasz semmitőszéki döntés megsérti az Európai Unió alapjait, teljesen elfogadhatatlan. A bíróság eh, megalázta a lektorokat, akik az olasz társadalomhoz járulnak hozzá azzal, hogy idegen nyelvet tanítanak, és ezért cserébe diszkriminációt kapnak. Sokkoló, hogy 14 év alatt 6 esetben kellett az Európai Bíróságon képviselni az ő érdekeiket, és ezt követően az Európai Bizottság bedobta a törölközőt. Curtin Darling kolléganő, illetve a külföldi lektorok szövetsége Juncker úrhoz írt egy levelet, ennek nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Bizottság nem lép fel a jogsértés ellen, és hajlandó feláldozni a lektorokat, eh, ahelyett, hogy szembeszállna a nyilvánvaló diszkriminációval szemben, amit többször megállapítottak a bíróságok, ez pedig az Európai Bizottság részéről a saját feladatainak elhárítása. Eh, a az Európai Bizottság sokat foglalkozik az EU-s állampolgárok jogainak védelmével Nagy-Britanniában a Brexitre való tekintettel. E, úgy tűnik, hogy máshol azonban nem ennyire agilisek a fellépésben. E, nem, nehéz, megért, nehéz megérteni, hogy miért nem lép fel az Európai Bizottság az európai jog elsőbségének biztosítása érdekében, holott az Európai Bizottság lenne a szerződés őre, e, és hadd tegyek még hozzá néhány személyes megjegyzést is. A lektorok, az egyetemi oktatók, kutatók szabad mozgása az növeli a tudást Európában. Egy brit egyetem nekem egyszer azt mondta, hogy nem arról van szó, hogy 40 évet vagyunk Európában, 40 éve vagyunk Európában, 900 éve vagyunk Európában, és együttműködünk az európai egyetemekkel, e, és együtt adjuk össze az európai tudást, és én ennek alapján szólalok fel ebben az ügyben. Ezt e, a kérdést e, sürgősséggel kellene tárgyalnia a jogi bizottságnak, illetve a foglalkoztatási bizottságnak, és meg kellene vizsgálni az alkotmányos vonatkozásait az olasz bíróság döntésének. Ez egy alapvető e, kérdés az unió jövője szempontjából, és éppen ezért ezt a petíciót nyitva kell hagyni. Köszönöm. Ön nagyon ügyesen pótolta Judot. Kérem, hogy saját minőségében is jöjjön el néha-néha hozzánk. Megteszem, mondja a képviselő úr. Van-e még képviselő, aki ehhez a témához szeretne hozzászólni? Nincs. Akkor visszaadom a szót a petíció szerzőjének, Petri úrnak. Egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Noha azt elfogadom, hogy az Európai Bíróság előtt a bizonyítási teher az Európai Bizottságot rendel, terheli. Én ma egy olyan bolonyai kollégának az ügyéről számoltam be, aki ugyanannyi fizetést kap most gyakorlatilag, mint 23 évvel ezelőtt. Iszonyatos bizonyíték halmaz áll rendelkezésre. Mi okoz önöknek bizonyítási nehézséget? Would the commission like to inter- a bizottság erre szeretne valamit reagálni? There, there is little more that I can add. Uh... Nagyon keveset tudok hozzátenni ahhoz, amit uh, eddig elmondtam. 2014. augusztusában uh, foglalkoztunk ezzel a diszkriminációs ügyjel, az, hogy a bíróságok értelmezése, a bírósági döntések értelmezése eh, eltérhet, illetve az olasz jogot is többféleképpen értelmezik. Ez tulajdonképpen normális dolog, erre van a bíróság, hogy ezeket feloldja. A lektorok eh, bírósághoz fordultak, eh, nyertek egy sor ügyet, más esetekben veszítettek. Az olasz bíróságok dolga, hogy az olasz törvényekről döntsenek, és igazság szerint ez történik most. Fine. That concludes the discussion. Nos, ezzel lezártuk ezt a témát. Az alábbiak szerint szeretnénk eljárni természetesen. Nyitva hagyjuk a petíciót. Közeleg a Brexit, és szeretnénk kapni az Európai Bizottságtól egy írásbeli választ is, egy frissített írásbeli választ a jelenlegi olasz törvényről, tehát ezt kérem a bizottságtól, és szeretném, hogyha a kollégák támogatnák azt a javaslatomat, hogy ezt az egész ügyet eh, utaljuk át Guy Verhofstadt úrhoz is, aki a Brexit tárgyalónk, illetve a Brexit munkacsoportunkhoz, mert ez valójában eh, tényleg összefügg az polgárok jogaival, a mozgás szabadságával, ahogy azt eh, Petri úr is eh, mondta. Tehát, hogyha egyetértenek velem, akkor ezt megtehetnénk. Köszönöm. Egyetértek, elnök asszony, köszönöm szépen, mondja Petri úr. Én is köszönöm és fogadja még egyszer a hódolatunkat a kitartásáért. Remélhetőleg hamarosan véget ér ez az ügy, hogy valamikor véget ér pozitív módon, és tegyünk azért, hogy ez így legyen. Köszönöm még egyszer, hogy eljött, és jó utat haza. A 0906-os petíció következik. Környezetvédelem, Piemont, Olaszország. De mielőtt tárgyaljuk ezt a petíciót, osztrák gazdálkodók egy csoportját üdvözölném itt. Üdvözöljük Önöket! Ausztria különböző részeiben. Vienna, in the city, but out. Ausztria több részéből érkeztek, nem feltétlenül Bécsből, ahol gondolom kevés gazda van és úgy tudom, hogy jól megnézték maguknak Brüsszelt, itt vannak Európa szívében, hallgassák Európa pulzusát, és élvezzék a brüsszeli esőmentes napot. Brüsszel ilyenkor nagyon szép tud lenni, nem gyakran történik ez meg egyébként. Megadom a szót a petíció benyújtójának. non sta avanti il... A szlájdok sajnos nem léptethetőek előre. Assistance, Mr. Camello. Uh... Segítünk önnek mindjárt. Thank you. Buongiorno, sono Andrea Chemello, sindaco del comune di Tronzano Vercellese mindenkit üdvözlök. Troncano Vercselize polgármestere vagyok. Ez egy északnyugati olaszországi térségre vonatkozik, Valedora neve, ahol alma ültetvények és gyümöl, más gyümölcs ültetvények vannak, mezőgazdasági területről van szó. Több évtizeden keresztül ezen mezőgazdasági területek helyére kavics és homokbányák léptek. A Valedórát bányászati szempontból az egyik legfontosabb észak-olaszországi területnek minősítik. Lépjünk előre a diákkal. Tehát Valedóra egy vízzáró réteg terület, ahol olyan víz van, amely emberi fogyasztásra alkalmas. A több mint 30 méteres bányászati üregekbe kommunális, ipari és speciális hulladékot raktak le. Noha vannak kötelezettségek, hogy hulladékártalmatlanító létesítményeket hozzanak létre, jelenleg hat hulladék lerakó van a területen, körülbelül 5 millió köbméter hulladékra, és vannak olyan hulladék lerakók, ahonnan csurgalék víz szivárog a vízzelró rétegbe. De ez a vízzelő réteg ez egységes, azaz nincsen az úgynevezett felszíni és felszín alatti vagy mély vízzáró rétegek között különbség mindenek bemutatására 100 méter mélységben vannak kutak, és beszűrődött az atrazin, Noha aktív színszűrőket szereltek fel, hogy a víz, ivóvíz minőségét megőrizzék. Az Alice 2 2004 óta ö, szivárog, és nem lehet megszüntetni már ezeket a szennyező forrásokat. A bonifikáció lehetetlen, ezt a kezelőtársaság és a szolgáltatók értekezlete is bejelentette. E tény ellenére további hulladéklerakókat hoztak létre, és kibővítették a létezőket az olasz környezetvédelmi miniszter kijelentette, hogy az Elice 2 nem működik megfelelően, mert a nikkel értékeket meghaladja ott a víz összetétele. A Troncsanó Vercellizei település csak néhány kilométerre van az Alice 2 hulladéklerakótól. A Vacsali önkormányzat esetében számos alkalommal sérültek az Európai Unió megelőzésre vonatkozó elvei. Számos jogsértés van a 3199-es irányelvet illetően is. Az összes hulladék, hulladék lerakó összekapcsolódik. Egy olyan területen, ahol nincsenek természetes geológiai akadályok, és ez nyilvánvalóan megsérti a 3199-es irányelvet. Az irányelv lehetővé teszi, hogy kiegészítsék mesterségesen a létező természetes geológiai akadályokat, nem pedig az, hogy ezeket fölváltsák. Ugyanakkor mi esetünkben nincsenek természetes geológiai akadályok a csurga légvízbe szivárgása, amelynek oka a természetes geológiai akadályok hiánya, a 3199-es irányelv megsértését jelenti. Ezek a hulladék lerakók a lakott területektől nagyon ö, kis távolságban vannak, akár néhány méter vagy tíz méter man, ö, távolságban, és vízgyűjtő területekhez is közel vannak, ez is a 3199-es irányelv megsértését jelenti. A hulladék lerakók megvalósítása a lakóhelyek közelében megsérti a 3199-es irányelv 8-as cikk B alpontját, nem lenne lehetséges hulladéklerakót létrehozni, vagy ezeket kibővíteni a lakott területek közelében. Összességében, amit Európától kérünk, az, hogy ellenőrizze, hogy megfelele Olaszország az európai normáknak. Az összes hol, hulladék lerakónál fennel a surgalék vízszivárgásának kockázata kérjük, hogy ne zárják le ezt a petíciót, vizsgálódjanak tovább. Itt ugyanis megsérültek az Európai Unió elvei segítséget, tényleg segítséget kérünk. Az olasz hatóságoktól meg azt kell kérni, hogy tiltsák be a hulladék létesítmények működését ezen a területen. Itt például az általános iskolás gyerekek is ezt kérdezik, azt kérdezik, hogy miért is van az, hogy ezen a helyen, ebben a térségben hulladéklerakók működnek, és az a víz, amit a kutakból kivennénk, vagy innenk, azt az egészen közel van a hulladéklerakó létesítményekhez. Köszönöm a figyelmet. For your presentation. Köszönöm szépen. Én személyesen is elég megdöbbentőnek találom, hogy a régió polgármestere jelenik meg a szakbizottság előtt. Köszönöm, hogy erre időt szánt és személyesen jelent meg körünkben. Ez, ezt nagyon nagyra becsüljük. Tudom, hogy vannak olyan kollégák, akik nagyon jól ismerik a régiót, én nem voltam ott, alig várom, hogy elmehessek oda. Tudom, hogy Európa gyönyörű részéről van szó. És természetesen vannak onnan kollégáink. Nagyon szépen köszönöm. A bizottság képviselője itt van körünkben, megadom a szót önnek, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony! És köszönöm, hogy itt van a petíciót benyújtója is, valamint ez a gazdag dokumentáció, amit benyújtottak ez a petícióhoz. Nos, ez a petíció, ahogyan a polgármester úr is kifejtette, arra vonatkozik, hogy egy adott területen nagyon sok hulladék lerakó létesítmény van. Egy olyan területről van szó, amely valószínűleg nem alkalmas arra, hogy ilyen létesítmények működjenek rajta. Mert itt vízkészletek vannak, amelyek emberi fogyasztásra alkalmasak, és azért is, mert, ahogyan elhangzott, nincsenek természetes geológiai akadályok, és mindezek a hulladéklerakók lakott területek közelében vannak, akár városokról beszélünk, akár egyes házakról, és ezen kívül ez egy mezőgazdasági terület fontos vízkészletekkel. Ez az első probléma. A második a csurgalék víz szivárgása, amely az Alice 2 hulladék lerakóból származik. És ugye itt olyan vízkészletekről van szó, ahol emberi fogyasztásra alkalmas víz gyűlik, ezért ez egy nagyon kényes probléma. Ez a petíció újfent felvett számos kritikus pontot, amely Olaszországban merül fel, már ami a hulladéklerakók kezelését illeti. Akkor is, ha ezek a lerakók már nem működnek. Számos bejelentést kapunk ilyen ügyekben. Ez egész Olaszország területét érinti északtól délig. Az Európai Bizottság monitorozási tevékenységet végez ebben az ügyben több szinten. Ugye ott van az Európai Bíróság ítélete, amely elítélte Olaszországot, amiatt, amiért számos hulladék, szabálytalanul működő hulladéklerakó van Olaszország területén. Ebben az esetben az Európai Bizottság garantálja az ítélet végrehajtását, azaz ellenőrzi, hogy ezen hulladéklerakókat fokozatosan megfeleltetik majd a normáknak. Olaszország büntetéseket fizet ezen hulladéklerakók kapcsán. Aztán van egy közelmúltbeli eset, amely nemrégében került az Európai Bíróság elé. Ez a 14-es cikk megsértésére irányul a hulladéklerakókról szóló irányelvben. Olyan hulladéklerakókról van szó, amelyek a hulladéklerakó irányelv hatályban lépése előtt kezdtek működni. Itt körülbelül 50 hulladéklerakóról van szó, amelyeket vagy be kell zárni, vagy pedig meg kell feletetni a jelenlegi normáknak. Ez nem történt meg, ezért Olaszországot az Európai Bíróság elé citáltuk. Aztán monitorozási tevékenységet folytatunk az összes esetben, amelyet bejelentenek nekünk, akár bejelentésekről, panaszokról, petíciókról, írásbeli kérdésekről van szó. Mindezen eseteket nyilvántartásba vesszük, és megnézzük, hogy strukturális jellegű problémáról vagy egyedi esetekről van szó. Ilyen módon ellenőrizni tudjuk, hogy általános gyakorlatról van ez szó, arról, hogy az Európai Uniós jog rendszeresen megsérül, vagy egy egyedi elszigetelt esetről. Most, hogy megválaszoljam a polgármester úr kérését a Valedorai térség helyzetét illetően, nos, úgy véli az Európai Bizottság, hogy a helyzet valóban kritikus és alapos vizsgálati vizsgálatot igényel. Szerintem is nyitva kell tartani ezt a petíciót, és további vizsgálatot kell lefolytatni a helyzetet illetően, hogy mi is történt eddig, mennyire voltak hatékonyak az elfogadott intézkedések, és esetlegesen ezt a helyzetet a strukturális probléma kontextusába kell helyezni, azaz, hogy hogyan is kezelik a hulladéklerakókat Olaszországban, akár működési szakaszukban, akár bezárásuk után, ugyanis ez egy problematikus szempontnak tűnik számomra. Köszönöm. Thank you very much, and I can... Köszönöm szépen, és biztosíthatom, hogy nem mindig az a helyzet, hogy a petíciót benyújtó fél és a bizottság egyetért, ez egy ilyen ritka eset, ez azt mutatja, hogy valóban nagyon komoly ügyről van szó. Nagyon-nagyon komoly ügyről van szó. Nagyon komolyan kellene ezt a petíciót venni az én elképzelésem szerint. Kérdés, hogy a képviselők miért nem kérnek szót? Eleonora, köszönöm szépen. Köszönöm, Cecília. Szinte történelmi ez a pillanat, Láthatjuk, hogy az Európai Bizottság egyetért az összes lényeges ponttal, amit a petíció aláírói, illetve a polgármester úr, aki itt van jelen, és akinek köszönöm, hogy benyújtotta ezt a petíciót, felvetettek. És itt egy súlyos problémáról van szó, amely a területet már hosszú ideje sújtja. Itt ugye teljesen elhibázott politikai döntésekről van szó, és felületes értékelésről az Európai Bizottság részéről is, amikor ugye bejelentették, jelezték ezt a problémát. Én kedvezen fogadom az Európai Bizottság kommentárját. Néhány pontot szeretnék még kiemelni, amikről ugye szó volt már, de mégis szeretném ezt, ezeket még egyszer nyomatékosítani. Ez a ezt a térséget nagyon súlyosan érinti ez a probléma, nem csupán a hulladék kezelés, hanem a környezetszennyezés, a vízszennyezés, az emberi fogyasztásra szolgáló víz lenne, ugye? Itt az is kiderült, hogy a víz minősége nem jó, mert magas szintű a nikkel koncentráció ebben a vízben, és ez azon személyek egészségét veszélyezteti, akik használják ezt a vizet. És persze a környezeti helyzet is kritikus epidemiológiai tanulmányt készítettek, és ez súlyos betegségek felbukkanását mutatja ebben a térségben, ezt is figyelembe kell venni, és meg kell nézni, hogy az Olaszország által ebben a térségben alkalmazott modellen változtatni kell-e. A hulladék lerakók nem jelentik a hulladék probléma megoldását. Örömmel hallom persze, hogy a bizottság emlékeztetett rá, hogy Olaszország, mert most fizet pénzbüntetéseket az abuzív hulladék lerakok miatt 178 millió eurós pénzbüntetésről hallunk Olaszország kapcsán. Ezt a polgárok fizetik meg, tehát nem csupán az egészségük kárára van mindez, hanem a zsebükből húzzák ki ezt a pénzt is. Aztán azt örömmel hallottam, hogy új vizsgálat indul, és utalás történt az Európai Bíróságra a létező hulladéklerakó kapcsán is. Olaszországban a helyzetet mindenképpen figyelemben kell követni ebből a szempontból. Remélem, hogy a bizottság nyomon követi ezt az esetet, és persze a petíciónak nyitva kell maradni a további vizsgálatok céljából a jövőben. Köszönöm. Kirjó úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is kedvezően lepődtem meg ma, hiszen négy éve vagyok szinte itt a PETI szakbizottságban, és az első alkalommal történik, hogy egyetértést tapasztalunk, egy konkrét egyetértést az Európai Bizottság részéről, azt illetően, hogy egy ilyen jellegű ügyet nyomon kövessünk, mégpedig azonnal, haladéktalanul, és azon tipikus mondat nélkül, amikor is a bizottság érdemben ugyan igazat ad a petíciót benyújtónak, de azt mondja, hogy nem tapasztaljuk az európai normák megsértését, tehát nem tudunk beavatkozni. Most szerencsére a bizottság álláspontja eltérő, és örülök annak is, hogy a bizottság túllépett az kezdeti álláspontján. Én a térségben jártam, én Piemontei vagyok, a polgármester úrnál is jártam, és tényleg több ezer aláírás érkezett ezen petíció támogatásra erre a helyi lakosoktól. Nos, az Európai Bizottság először azt írta, hogy minden rendben lévőnek tűnik, és hát az egy elég nagy felháborodást okozott a területen, mert úgy tűnt, mintha mi találtunk volna ki bizonyos helyzeteket, noha ez mind dokumentálva van. Ugye itt sikerrel jártunk augusztus óta azt illetően, hogy megértessük mindenkivel, hogy valóban fennáll ez a probléma, és az Európai Bizottságnak is közvetlenül be kell avatkoznia. Mert hogyha csak arra szorítkozik a bizottság, hogy bekéri az olasz hatóságoktól a véleményt, hogy ez rendben van-e vagy sem, a hatóságok adták ki az engedélyt, és persze azt mondják, hogy minden rendben van. Ezen túl kell lépni, és készek vagyunk arra, hogy küzdjünk, kérjük, hogy maradjon nyitva a petíció, de persze most a bizottság is ezen az véleményen van, és ez megkönnyíti a dolgunkat. Hát én nem örülök, hogy ennyi jogsértés történik Olaszországban, és a bizottság ezeket ugye felderítette más európai országokkal szemben, ahol ugye ezt a témát teljesen máshogyan kezelik. Most konkrét cselekvésre van szükség. Az egy dolog, hogy igazat adunk ennek a régiónak, de az olasz hatóságoknak lépniük kell. A pénzbüntetéseket a polgárok fizetik, meg nem ők tehetik nem, nem ők tehetnek róla. A pénzbüntetés azt jelenti, hogy mi fizetjük mindezt meg, esetleg olyan családok, akik ezer kilométer élnek ettől a helytől, ugyanakkor az illetékes helyi hatóságoknak kell beavatkozniuk. A szankciók helyett itt közvetlen beavatkozásra lenne szükség. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tanaka, asszonynak adom meg a szót. Thank you. Cheer. Köszönöm szépen a zöld frakció nevében. Én is szeretnék hangot adni elégedettségünknek. Nagyon építő a bizottság hozzáállása. Természetesen az ügy még nem került lezárásra, és mi is javasoljuk, hogy a petíciót tartsuk nyitva. Személy szerint ezt azzal egészíteném ki, hogy sokat utaztam Milánóból eh, északra eh, sielni, és gyakran átutaztam eh, Valladóra térségén, ismerem a régiót, és nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a vízminőség ebben a térségben, úgyhogy lépnünk kell. Elnök, köszönöm. Megadnám a szót újra Kemelő úrnak. molto, molto Természetesen nagyon elégedett vagyok. Mindenkinek köszönetet mondok önnek, elnök asszony, és önt, az Európai Bizottság tagjait, parlamenti képviselőket, mindenkit meghívok. Mindenkit szívesen vendégül látunk a Troncánói önkormányzatnál, mert ez a néhány kép videón ez nem adja vissza, hogy mit is jelent mindez a valóságban. Nagyon köszönöm az Európai Bizottság döntését, és röviden csatlakoznék azon végkövetkeztetéshez, amelyet Alberto Csirio fogalmazott meg. Amit mi ma kérünk az olasz hatóságoktól, elsősorban a Piemontai régiótól, mert ugye a hulladék lerakókról szóló norma regionális szintől függ, ez az lenne, hogy ne legyen lehetséges további hulladék lerakókat megvalósítani, vagy a létezőket kibővíteni ezen a területen, mert a víz az nem mozdulatlan, víz mozog, tehát nem lehet itt méterenként határokat kimérni. Ezt kérjük a térség más önkormányzataival együtt, 12 önkormányzat fogott össze az emberi egészség védelmében, a víz felhasználását illetően, a talaj felhasználását illetően, és azt szeretnénk, hogyha ö, megfogalmazná a hatóság ezeket a ö, kötelezettségvállalásokat, és ez akár az államtanácsra is kerülhet ez az ügy, az Európai Bizottság beavatkozása ellenőrzése az, hogy felszólítja a piamontai tartományt, az mindenféleképpen hasznos lenne, és esetleg megszülethetne végre az a határozat, ami már egyébként a fiókban pihen. Mindenkinek köszönöm. Let me. Köszönöm szépen, hagyj fogjam azt össze, ne tegyék le a felhallgatót, legyenek szívesek. Nos, ez egy gazdálkodás, mezőgazdasági terület itt Európában, tehát tudjuk, hogy alapvető fontosságú a vízminőség. Azt is tudjuk, hogy a hulladékkezelés Olaszországban strukturális probléma, amelyet vizsgálnunk kell alaposabban is. Tehát természetesen, ahogy a biztos is mondta, a petíciót nyitva tartjuk. Nagyon komoly ügy ez, és válvetve fogunk küzdeni a bizottsággal ebben az ügyben, és hagyd tegyek én is valami történelmi lépést most. Aki ismer engem, azt tudja, hogy általában nem javaslok tényfeltáró látogatásokat, mert általában nem tudunk változtatni semmit, ebben az esetben tudunk. Ezért azt javaslom, hogy szervezzünk az intézmény nevében, a bizottsággal együttműködésben tényfeltáró látogatást ebben a térségben és természetesen a továbbiakban is széles körben működjünk együtt. Nem jó ötlet ez, polgármester úr? Teljes mértékben várjuk Önöket a közeljövőben, ez ugyanis egy jele lenne annak, hogy Európa túl a normákon, a törvényeken valóban közel van a polgárokhoz. Köszönöm. Exactly. Pontosan. Tehát normális esetben két napos látogatást szoktunk tenni, és talán saját magánidőnkből akár a hétvégét is ott tölthetjük. Európa szép zugáról van szó a plegykák szerint, úgyhogy talán meglátogathatnánk polgármester régióját. Érdekes lenne. Ezt eh, nyilván most nem tudjuk eldönteni, a koordinátorokkal fogok egyeztetni, de én eh, határozottan meggyőződtem arról, hogy ebben az esetben nagyon jó ötlet lenne a tényfeltáró látogatás. Köszönöm szépen! Eh, vigyázzanak a térségükre, utazzanak biztonságosan haza. Köszönöm, jó munkát! Alej! Okay, colleagues, I hope that you are still with me and uh, chers collègues de la Chambre de représentants. Köszönöm. E, és akkor most köszöntöm a marokkói e, képviselőket. E, örülünk annak, hogy érdeklődnek a munkánk iránt. Az Európai Unió kapcsolatai Marokkóval sok szempontból nagyon fontosak. A parlamenthez benyújtott petíció joga, ez egyik alapvető joga az európai polgároknak, szerepel a szerződéseinkben is. Ez a bizottság, amelyet megtiszteltető, megtiszteltetés számomra, hogy vezethetek, alapvető szerepet játszik az európai demokrácia megvalósításában. Havi üléseink lehetővé teszik számunkra, hogy egy emelvényt adjunk a polgárok számára, ahonnan elmondhatják, hogyha úgy gondolják, hogy a jogaikat egy jogszabály sérti. Mi a bizottság tagjaiként azt a feladatot rótuk ki magunkra, hogy meghallgassuk őket, és amennyiben lehetséges, megoldjuk ezeket a problémákat, vagy hozzájárulunk azoknak a megoldásához. Szoros kapcsolatban vagyunk más bizottságokban dolgozó kollégáinkkal, csak úgy, mint az Európai Bizottság képviselőivel, akik a szerződés őrei nem habozunk felhívni a nemzeti hatóságok figyelmét sem egyes esetekre, amikor azt gondoljuk, hogy aggasztó fejlemények vannak, és a figyelmükre érdemes. Reméljük, hogy az önök látogatása gyümölcsöző lesz, és ezek közül néhányan később csatlakoznak hozzánk a nap folyamán. Nagy szeretettel köszönjük Önöket. Nos, azt gondolom, hogy most az Önök részéről is hogy van egy kis időnk. Hogyha van Önök között valaki, aki ki van jelölve arra, hogy szóljon pár szót, valaki valamit kérdezne, mondana. Van egy kis időnk, hogy egy ilyen párbeszédet lefolytassunk. شكرا سيدة الرئيسة Thank, uh, to, to, to English or French or it's okay. Okay, good. Okay. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy fogad minket itt. Elnök asszony, köszönöm a hölgyeknek és uraknak. Azért jöttünk el ide, hogy megnézzük, hogy hogyan is zajlik a petíciók bemutatása önöknél. Megnézzük, hogy hogyan lehet ezeket bevezetni, hogyan lehet ezt lebonyolítani nálunk, mert a mi alkotmányunkban is szerepel az a lehetőség, hogy petíciókat nyújtsanak be a polgárok. Ez egy 2011-es alkotmány, jó gyakorlat tehát ez számunkra, hogy megtanuljuk, megnézzük, hogyan is történik mindez. Köszönjük, hogy vendégül látnak itt minket. Én köszönöm önöknek, mondja az elnök asszony. Let's, let's proceed to the next petition, so... Kedves kollégák, akkor menjünk tovább. A marokkói kollégák is láthassák, láthassák akkor, hogy hogyan dolgozunk. A 1042-es per 2011-es petíció 98.500 aláírás, majdnem 100 000 aláírás, a Friends of the Earth Austria részéről Arról szól a petíció, hogy azonnal számolják fel az atomenergiát. A petíció benyújtói részéről senki nincs itt. Viszont a bizottság részéről megadom a szót a képviselőjének. Köszönöm. A bizottság szeretne utalni a 2014-es petíciós bizottságbeli vitára, illetve az atombiztonság, a nukleáris biztonságról szóló friss anyagokra. A bizottság a jelenlegi szerződéses körülmények között nincs felhatalmazva arra, hogy olyasmit kérjen a tagállamoktól, hogy zárják be az atomerőműveket. A tagállamok saját maguk döntenek az energiaellátásuk összetételéről. Emellett azt is el kell mondani, hogy az új atombiztonsági irányelv az atombiztonság főfelelősévé továbbra is az üzemeltetőt nevezi meg a tagállam felügyelete alatt. Nyilván az atombiztonság továbbra is egy fontos prioritás marad. A bizottság azt kéri, hogy a tagállamok, azok a tagállamok, amelyek atomenergiát termelnek, azok úgy tegyék ezt, hogy ez betartsa az ide vonatkozó jogi keretet. A bizottság most figyeli azt, hogy a nukleáris üzemek biztonságáról szóró irányelvet megfelelően ültették át a tagállamok, és ha kell, akkor fellép. Ahogy önök is tudják, a nukleáris üzemek biztonságát szabályozó irányelvet felülvizsgálták, és jelenleg is folynak ebből kifolyólag, és a stressz stresszteszt után felújítások, illetve biztonságnövelő intézkedések. A jelentés azonosította azt is, hogy milyen lépéseket kell tenni a tagállamok, ezért ki kell, hogy egészítsék az ajánlások fényében az atomenergia biztonsági cselekvési terveiket. Két peer review is volt 2013-ban, majd 2015-ben vizsgálta meg az Európai Atomerőművek szabályozói csoportja, az ENSZREK, ezt a folyamatot. A jelenlegi döntések végrehajtása során a hatóság, illetve szabályozó testület tagjai vállalták, hogy státuszjelentést készítenek minden országról. Ezek nagy része az év végéig be is érkezett, és ez a szervezet honlapján elérhető. A bizottság jelenleg a tematikus peer review-t szervezi, megint csak az irányelv alapján, ennek részeként májusban lesz egy workshop. A bizottság azt reméli, hogy mindez hasznos adalékként szolgál e, az EU számára és az üzemeltetők számára is lehetővé teszi a létező és működő atomerőművek biztonságának növelését. Köszönöm, kedves kollégák! Nem tudom, van-e olyan kollega, aki ehhez hozzá szeretne szólni? Nem? akkor nézzük, hogy hogyan foglalható össze. A bizottság mondta, és mi is tudjuk, hogy vannak más ilyen témájú petíciók is. Ez, ennek az a különlegessége, hogy olyan dolgot kér az Európai Uniótól, amire nincs hatásköre. Eh, tagállamok hatásköre az, hogy eh, döntsenek az atomenergia ellátásról, eh, illetve arról, hogy alkalmaznak-e ilyet. Én azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót, és egy alapos választban indokoljuk meg a petíció aláírói felé, hogy miért döntöttünk úgy, hogy lezárjuk ezt a petíciót. A 1403-as petíció következik 2011-ből, a Temelini atomerőmű kibővítésével foglalkozik. Buamova asszony van itt, a petíció szerzője nincs itt. I'm here from, for the next petition. The petition concerns the nuclear plant Temelin in the Czech Republic, which is planned to be extended. Tervek vannak arra, hogy a cseh atomerőművet eh, kibővítik, eh, ugyanakkor végső döntés nincs a petíció szerzője. A hatástanulmányjal kapcsolatban jelzett aggályokat. A bizottság tudatában van a projektnek, és annak, hogy ennek hatása lehet. Ugyanakkor a végrehajtás természetesen a tagállamra tartozik. 2014, A cseh hatóságokat emlékeztettük arra, hogy vizsgálják a hatást, a folyóra gyakorolt, a helyi folyóra gyakorolt hatást is a környezetvédelmi hatás tanulmány elkészült, de ez nem jelenti azt, hogy a projektet jóvá hagyják. Mielőtt ezt megtennék, a cseh hatóságok a saját jogszabályaik alapján kell, hogy eljárjanak, és értelmezik a cseh jogszabályok szerinti megfelelőséget. According to the information a rendelkezésünkre álló információk alapján nem várható, hogy 2025 előtt eh, ez, az, ez a ez a bővítés megvalósuljon, tehát kicsit idő előttinek érezzük a petíciót. Eh, elnök, kollégák hozzá szeretnének-e szólni, Vájc úr? Ja, geschätzte Vorsitzende. Igen, tisztelt elnök asszony. Köszönjük ezt a petíciót, amit most a bizottság bemutatott. Én is az osztrák polgárok érdekeit képviselem, ahogyan tudják, Ausztria nagyon sok éve tudatosan döntött az atomenergia alkalmazása ellenében. A fő ok a saját civil társadalom esetleges veszélyeztetése volt balesetek esetén. Hogyha megnézik Ausztriát, akkor láthatják, hogy nagyon sok atomerőmű van hozzánk közel, egyesek közülük szovjet építésűek, Temelin, Bohunice, Paks, ugye, vagy Krüska, amely egyfajta ö, földrengés vonalon van a szlovén-horvát határon. Tudom, hogy nem tud az Európai Bizottság beavatkozni a tagállamok energiamixtúrájába, ugyanakkor különféle kérdésekben az Európai Bizottság irányt mutathat. Itt az a kérdés, hogy mi is a helyzet a biztosítással, amennyiben nukleáris baleset következne be. Mi a helyzet a kutatási pénzekkel, amelyek továbbra is ebbe az ágazatba folynak? Vagy mi a helyzet eh, azzal a kérdéssel, hogy a civil társadalom a szomszédos államokban hogyan védendő baleset esetén? És hogyha megnézzük az egyes atomerőművek biztonságát, illetve ezek ugye növekednek, mondjuk a kockázat százalék, vagy akár fél százalék, vagy ez alá csökkenthető, mégis egy nukleáris baleset esetén katasztrofális következmények állhatnak be, és ez jóval túlépi az adott ország határait. Szeretném ebben az értelemben felhívni az Európai Bizottságot, hogy ismerje el az atomenergia egy kifuttatandó modell meg kell néznünk, hogy a jelenleg működő atomerőmű létesítményekkel hogyan, ezekhez hogyan viszonyuljunk, hogyan lehet ezeket kifuttatni pragmatikus megoldások keretében. De az, hogy atomerőműveket, új atomerőműveket építenének, erre a kérdésre az Európai Parlamentnek határozott nemet kell mondania hiszen a baleset, egy esetleges baleset következményei katasztrofálisak, és az Európai Parlamentnek azt is meg kell állapítania, hogy az atomenergia semmiféleképpen sem megújuló energia. Az urán bányászata is kockáztatja az egészséget és a környezetre is ártalmas, ezen kívül a nukleáris hulladék kezelése sem megoldott. És egy utolsó dolog, kérdés az, hogy milyen támogatások kerülnek ebbe az ágazatba hogy lehet egy olyan energiaelőállítási módot szubvencionálni, amely nem csupán a saját lakosságot veszélyezteti, hanem még a keletkező hulladék ártalmatlanítása költségeit sem lehet megoldani. Az atom hulladék végső ártalmatlan, ártalmatlanításának költségeit kiveszi át. Egyébként annyira drága az atomenergia, hogy semmiféleképpen sem tud konkurálni a hagyományos energiaforgásokkal, a megújuló energiákkal pedig semmiképpen. Tudom, hogy ez egy nehéz mutatvány az európai és nemzeti jog figyelembevételével, de valamikor mindenképpen meg kell állapítanunk, hogy az atomenergia mindenképpen megszüntetendő, kifuttatandó. Very political political issue. Ez egy nagyon politikai <clears throat> jellegű kérdés kétségtelenül. Van-e bárki más, aki szeretne megszólalni? Nincs. Rendben, akkor hagy zárjam le. Úgy gondolom, hogy kicsit tartaléklányra kéne tekerni a rezsót ez alatt a petíció alatt sajnos erre nincs formai lehetőségünk, úgyhogy inkább levelet kéne írni a cseh hatóságoknak, és hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy aggályok vannak ezzel kapcsolatban, kérünk tőlük információt arra, hogy mit óhajtanak, terveznek tenni, és milyen módon hajtják végre a vízkeret direktívát, illetve hogyan gondoskodnak az polgárok életminőségéről. Vegyük, hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy eh, odafigyelnek erre az ügyre, de úgy gondolom, hogy 2025-ig eh, nagyon hosszú idő van még, lehet, hogy ezt az ügyet nem kellene jövőre újra megnyitni. Írjunk egy levelet, és várjuk, hogy mi történik. Egyetértenek? Jó, rendben, elnök asszony, köszönöm. Eh, szívesen mondja az elnök. Térjünk el a következő napi rendőri pont a 956-os. Mindannyian ismerjük ezt a belga eh, tihangei eh, atomerőművet, a Drylander Region, Drylander Region Gegen Tihange nevű szervezet, akciócsoport nyújtotta be a petíciót, meg is adom a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is a bizottság eh, azt szeretné eh, elmondani, hogy eh, az EU polgárok aggodalmait teljesen értik a Tihans 2 atomerővel kapcsolatban a klímaváltozási eh, eh, biztos, a klíma fellépésért felelős biztos eh, Kenyete úr találkozott a közelmúltban a helyi hatóságok és képviselőivel, illetve parlamenti képviselőkkel Belgiumban, valamint a civil társadalom képviselőivel is. A bizottság szolgálatai jelenleg figyelemmel kísérik az atomenergia biztonságra vonatkozó lépéseket, teendőket Tihas 2 kapcsán is. A bizottság most szervezi az új atomenergia biztonsági irányelv alapján a peer review-t. Lesz egy workshop májusban. Belgium részt vesz ebben a folyamatban. A kiválasztott téma a az öregedő atomerőművek kezelése. A bizottság arra számít, hogy hasznos tudást szerez ezzel kapcsolatban az Európai Unióban üzemelő atomerőművekről, beleértve a Tihanzsi atomerőműről is, és ez hozzájárul a már működő atomerőművek biztonságának növeléséhez, különös tekintettel azokra, amelyek üzemidejét kiterjeszteni szándékoznak a bizottság, aláhúzza, hogy a hosszú távú üzemeltetési kérdések a tagállamra tartoznak, és az elsődleges felelőse az atomerőművek biztonságának e, az üzemeltetőre tartozik. A polgárok biztonsága, valamint a környezet biztonsága az Európai Bizottság számára is abszolút prioritás. A bizottság feladata az, hogy azok a tagállamok, amelyek az atomenergia mellett döntenek, úgy alkalmazzák, úgy úgy valósítsák meg ezt a döntést, hogy a lehető legnagyobb mértékben betartják a törvényeket az Euratom atomenergia biztonsági keretét figyelembe kell venni, be kell tartani, beleértve az új atomenergia biztonsági irányelvet is. Azok a tagállamok, amelyek nem tartják be ezeket a szabályokat, arra számíthatnak, hogy a bizottság fellép velük szemben. A bizottság szolgálatai megerősítik azt is, hogy az összes információt, amelyet a petíció szerzői kértek, átnyújtottuk legutóbb, 2017 novemberében küldtünk iratokat. Köszönjük. Van-e olyan kollega, aki ehhez hozzá szeretne szólni? No. Danoka asszony, tessék. Thank you, and uh, I think uh, the, the recommendations... Köszönöm a, az ajánlásokat is. Ezeket én is támogatom. Uh, important case, quite old. Ez egy uh, viszonylag uh, régebbi petíció, 2016-os, uh, hosszú ideje várnak arra, hogy a bizottság választ adjon további kezdeményezések is történtek. Schulz elnök küldött levelet. Like to support. Mi magunk is to, to keep it open and... Tehát mi is javasoljuk, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Agency in Austria. És hogy ezt a petíciót küldjük meg a nukleáris biztonságért felelős ügynökségnek is. Nem annyira régi petíció ez, de mindenképpen fontos és, és nagy petíció. A bizottság már említette, hogy a felülvizsgált atomenergia biztonságról szóló irányelvet mostanában kell, illetve hát tavaly augusztusig kellett átvenniük a tagállamoknak, átültetniük, és az alapvető biztonsági intézkedésekről szóló irányelvet pedig februárig kell a tagállamoknak átültetniük a nemzeti jogba. Tehát nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és küldünk egy levelet a petíció szerzőinek, hogy nyitva tartjuk, és további információkat várunk a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy megfelelő módon történt-e a az átvétele, átültetése az EU jogszabályoknak. Megvárjuk adott esetben ezt a workshopot is, ahol azt reméljük, hogy további információkat kapunk. Ez mindenki számára elfogadható? Igen. És valóban a belga kormánynak is küldünk egy, eh, egy levelet, hogy ez minket is aggaszt. Energy yeah, the, the, the International Atomic Energy Agency already have it. Valójában a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek már elküldtük, már odaért, tehát nem kell újra elküldenünk nem annyira régi ez, elküldtük, és biztos foglalkoznak ott is vele. Én azt javaslom, vagy azt mondanám, hogy ez a legjobb megközelítési mód, ez a legtöbb, amit most tehetünk további osztrák petíció következik. Az 581-es az atom energiai incidensek esetére szóló egységes európai felelősség biztosítás témájában, és ugyanígy tárgyaljuk ezzel együtt a 1845 per 2013-as petíciót az Atomstop Oberösterreich részéről van benyújtva 14.658 aláírással, és ez is a felelősség felelősségbiztosítással foglalkozik. Gabriel Schweiger képviseli az 1845-ös petíciót, neki adom meg a szót 5 percre. Frau tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők a petíciós szakbizottságban, és tisztelt képviselője az Európai Bizottságnak, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az, hogy a petíciót még egyszer itt tárgyalják a szakbizottságban, ezt örömmel veszük tudomásul. Nagyon fontos ez az ügy, és ez megmutatja, hogy a petíciós szakbizottság 2013-ban elfogadta ezt a petíciót. Az a benyomásunk keletkezett, hogy az Európai Bizottság részéről más további lépések nem várhatók. Ugyanakkor az elmúlt három évben megfelelőbb és egységesebb biztosítás jött e, területén nem jött létre valódi javulás az atomerőmek biztosítását illetően, csak marginális javulás. A megfelelő és az egységes fogalmakat, ha megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy 7 évvel a fukushimai katasztrófa után, illetve Csernobili katasztrófa után láthatjuk, hogy milyen költségei vannak ennek, illetve ezek még most sem becsülhetőek meg. Sokáig nem lehet ezeket még véglegesen számszerűsíteni. Persze a vállalkozások csődbe mennek, és a közpénzekből finanszírozzák a biztosítások után felmaradó szükséges összeget, és Csanobír esetében van egy nemzetközi donor közösség, melynek részese az EU is. Ezek a precedens esetek már önmagáért beszélő érvek kellene, hogy legyenek, és pedig imperatív módon mindenkit arra kellene inteniük, hogy cselekedjünk, megelőző intézkedéseket foganatosítva. Mindez ideig ez nem történt meg, ezért kényszerítve érezzük magunkat a polgáraink nevében kardoskodva ezt a petíciót szeretnék emiatt fenntartani. Az emberek világosan látják, hogy az atomipart egyoldalúan előnyben részesítik, nagy gazdasági előny származik ebből az ágazat számára, és szeretném jegyzőkönyvbe vetetni, hogy az aláírók mit is gondolnak erről az ügyről mert a kötelező polgári felelősségbiztosításról való lemondás az atomerőmek esetében mindenképpen versenytorzuláshoz vezet az áram termelés ágazatában. Ugye, hogyha az ártalmatlanítás a végső tárolás költségeit is figyelembe vennénk, ez mostanáig nem történik meg, akkor máshogy néz neki a helyzet, és ez szörnyű, dolog, hogy né kevesek kezébe vándorol a nyeresség, ugyanakkor a károkat a közösség, a társadalom kell, hogy viselje. Hogy hogyan lehetséges az, hogy nekem az automat biztosítanom kell, kötelező biztosítás van előírva, ugyanakkor az atomerőművekre nincs ilyen rengeteg beszámolót tudnék küldeni a polgárok részéről önöknek. Az európai polgárok nem értik ezt. Ez egy nagyon fontos téma az NGO-k számára, az utcaembere számára, és egyszerűen nem értik az emberek, miért is áll ez a helyzet. Ez tehát az én megbizatásom, ezt szeretném önöknek közvetíteni. Továbbra is ragaszkodunk ehhez az ügyhöz, szeretnénk teljesíteni ezt a megbízást, A szervezetünk egy követő petíciót nyújtott be, hogy megerősítsük ezt az ügyet, és ezt több ezer aláírás támogatja. Nagyon komoly ez az ügy számunkra, nem engedünk belőle. Önök tudják, hogy az ügyünk erkölcsi jog követelésére irányul, az önök feladata lesz ezt a követelést ö, teljesíteni köszönöm a lehetőséget, hogy még egyszer szólhattam eljut. Thank you very much for coming and for having... Köszönöm szépen, hogy eljött és ilyen messzire utazott azért, hogy ezt a kérdést ennyire jól megvilágítsa. Itt a bizottság uh, uh, újra beszélni kell. Sajnálom, hogy ennyire kihasználjuk, kizsigereljük ma délelőtt. Köszönöm, elnök asszony. Madame Schweiger, for your presentation. Köszönöm szépen a prezentációt. A bizottság először is szeretne visszahivatkozni az 2014-es előző vitára, és szeretne tájékoztást adni a harmadik felek kötelező felelősségbiztosítása kapcsolatban és a nukleáris energiaügy kapcsán, hiszen újabb fejlemények vannak, 2014-ben már ennek meg kellett volna valósulni, azonban eh, a bizottság nem eh, prioritizálta ezt, hiszen először a nukleáris biztonság eh, keretrendszerét kellett megerősíteni a fukushimai balesetet követően. Konkrétan elfogadtuk azt a lényeges módosítást a nukleáris biztonsági direktívában, és amely ezt elősegíti, illetve elfogadtunk egy e, tanácsi rendeletet az élelmiszerek és takarmányok e, nukleáris baleset e, vagy más radiológiai e, szük, vég, e, e, szükséghelyzetben történő fertőzésével, fertőzésével kapcsolatos, szennyeződésével kapcsolatos szabályozást. Az atom megalapodás 91-es cikke elérje, hogy a tagállamoknak minden lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy lehetővé tegyék olyan biztosítási kötvények megkötését, amelyek a nukleáris balesetekre vonatkoznak, azonban ilyen intézkedésekre eddig nem kerül sor, elakadtak az ügyek, a nukleáris felelősségbiztosítás biztosítás terén ugye nagyobb volumenű pénzösszegek állnának rendelkezésre a károsultak megsegítésre, kompenzálására. Azonban ez európai biztosítási piac tulajdonképpen a másodlagos jogalkotásnak köszönhetően megerősödött, és ezen a keretrendszeren belül belül az év elején a bizottság szolgálatai új tanulmányokat fognak indítani, annak érdekében, hogy, hogy többet tudjunk meg a biztosítási piacról, ami a nukleáris balesetek esetén fizetendő felelősségbiztosítást annak lehetőségét illeti. Természetesen erre mindenképpen szükség van annak érdekében, hogy lássuk, hogy hogyan lehet eh, eh, eh, elérni azt, hogy a biztosítások kiterjedjenek a nukleáris kockázatokra is. Tehát a bizottság a kezdeményezéseket komolyan veszi, és igyekszik konkretizálni is, meghatározni, hogy mi legyen ennek a felelősségbiztosításnak a minimum szintje és ezzel le is zárnám a felszólásomat. Köszönöm szépen, ennek asszony. Now, mem- Kedves képviselők, mondja az elnök, e, itt az ideje, e, és meg is érkezett e, Mandel úr, tehát itt az ideje az önök felszólalásainak. Délután szerettem volna elmondani azt, amit most mondok, mint hogy ön a szűzbeszédét most fogja tartani, bekerül helyettesítaként. Üdvözlöm ebben az alkalomból. Elnök asszony, köszönöm szépen el tudom képzelni, hogy nem túlságosan gyakori azt, hogy ahogy az ember először megjelenik a szakbizottságban, azonnal fel is szólal, de mivel nagyon fontos ez az is számomra, fontos, hogy ma meg is szólaljak, és szeretnék köszönetet mondani Schweiger asszonynak és valamennyi petíciót benyújtó félnek, amiért felvetették ezt a témát, és amiért csatlakoztak hozzánk ma a bizottsági ülés alkalmával van egy régi mondás, amely szerint eh, az az ár, amit kifizetünk, és az az érték, amelyet cserébe kapunk. Eh, és ez különösen igaz a nukleáris energia kapcsán, hiszen eh, az energia, amelyet a nukleáris erőművekből kapunk, az elhanyagolható ahhoz képest, hogy milyen kockázatokkal jár az atomenergia. Tehát emiatt úgy gondolom, hogy egyáltalán nem túlzott elvárás az, hogy legalább tisztességes biztosítási fedezet legyen a nukleáris erőművek működése kapcsán. Sajnálom, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, el tudom képzelni, hogy e pillanatban ugye nagyon fontos pillanatokat élünk meg, és most érdemes Eh, az atomerőművekkel kapcsolatos eh, kockázatokat eh, újra átgondolni, hiszen az Egyesült Királyság mindvégig nagyon komolyan védte a nukleáris energiát, tehát szeretném megkérni a bizottságot, hogy ezt a petíciót tartsa nyitva, annak érdekében, hogy mindannyiunknak lehetőségünk legyen ezt a rendkívül fontos témát figyelemmel követni. Thank you very much. Köszönöm szépen, természetesen nagyra becsüljük, hogy rögtön az első ülésén felszólal, és eh, hozzájárul a vitához, ez remek. Mindenkinek így kellene eljárni. Valina asszonynak adom el a szót. Gracias, Presidenta, Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, üdvözöljük az új tagot, jól lehet máshonnan már ismerjük nyilván számítunk az ön együttműködésére, és biztosan komolyan hozzá is fog járulni mindehez. Először is szeretnék köszönet mondani a petíciót benyújtó feleknek, a különböző petíciókat benyújtó feleknek, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy világos legyen számunkra, hogy ezek a petíciók azt tükrözik, hogy valóban van egy társadalmi érzékenység és tudatosság az európai polgárok között a, a nukleáris energia kapcsán, és nyilván ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Az Európai Bizottság természetesen Eh, az a feladata, hogy őrködjék eh, a eh, alapvető szerződések érvényesülése felett. Ennek érdekében nagyobb átláthatóságra van szükség, és fontos, hogy minden információ rendelkezésre álljon. De ezen kívül, azon kívül, hogy biztosítsuk a megfelelő polgári felelősségvállalást érvényesülését, a tagállamoknak is csatlakozni kell az erőfeszítésekhez, hiszen az atomenergia sem nem tiszta, sem nem biztonságos a felújuló, a megújuló energiák sokkal tisztábbak és biztonságosabbak, és, és ugye 2030-35% elérés ez jó lenne, jó lenne kell meghaladni is ezt a megújuló energiaforrás arányt, de ehhez minden tagállamnak is erőfeszítéseket kell tennie. Elnök, köszönöm szépen, Vájc adom meg a szót. Thank you. I, I... Köszönöm szépen, nem akarom elismételni azt a beszédemet, amelyet már megtartottam korábban, de azt látom, hogy közös érdekünk a petíciós szakbizottságban talán még parlamenti többség is nem mögött, annyit kérnék, hogy tartsuk ezt a petíciót nyitva. Fine. And... Rendben, most pedig örömmel megadom a szót a petíciót benyújtó Schweiger asszonynak. Dankeschön einmal mehr. Még egyszer köszönöm. Köszönöm a bizottság képviselőjének is ezt a közlést. Ehelyett csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon szorosan figyelemmel fogjuk követni, hogy milyen összegek mozognak majd. Az első dolog az, hogy azt kértük a petícióban, hogy 400 milliárd euró legyen ez az összeg, és ez nem hasonlítéssel keletkezett, hanem egy francia társaság a nukleáris biztonságért nevezetű szervezet, amely megvizsgálta a fukusamai baleseteket. 423 milliárd eurós összegben számszerűsítve ennek lehetséges ö, pénzügyi következményeit. Tehát ez egy pontos számadat. Tinger biztos úr azt mondotta, hogy ez teljesen ö, valóságtól elrugaszkodott, ez a három ö, jegyű szám adat, ez a követelés szerintünk akár még túl kevés is lehet. Danke vielmals. Nagyon köszönöm. Thank you very much. Okay, let's do the... Köszönöm szépen, akkor tartsuk nyitva a petíciót természetesen ezen kívül pedig májusban lesz egy eh, műhely foglalkozás, amit a bizottság nagyjából ugyanebben a témakörben eh, rendez. Tehát eh, nyitvathatjuk a petíciót, de jó ideig még nem fogunk lépéseket tenni. És ezen kívül van egy másik kérdés is. Ugye a bizottság is kért egy tanulmányt, és mi is rendeltünk egy tanulmányt, amelyet még ez év végéig elkészítenek és ez ugye az határokon átnyúló jogi következményeket elemzi a nukleáris balesetek esetén nyújtanak kártértések kapcsán, de további intézkedést nekünk nem kell tennünk, eltekintve attól, hogy a parlament ITRA szakbizottságát támogat, tájékoztatnunk kell a petíció létezéséről és tartalmáról, és talán levelet is kell írnunk annak érdekében, hogy az osztrák hatóságokat értesítsük, hogy ezt az ügyet vizsgáljuk. Ezt megtehetjük, igaz? Rendben. Akkor ennek köszönhetően most nagyon hosszú ebédszünetünk lesz, mindenki e, e, menjen vissza az irodájába, és tegye boldoggá az asszisztensét. A longer lunch than expected. Azzal a hírrel, hogy az várhatónál hosszabb lesz az ebédidő.